Uh, good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Bronz úr, önnek külön is jó reggelt kívánok, azt hiszem mi voltunk az egyetlenek, akik már kilenckor itt voltunk. <laughs> okay, can I ask... Megkérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, vagy legalábbis csöndben helyezkedjen, hogy addig elkezdhessük a munkát. Az első napirendi pontunk, a 23-as pont, az új pszichoaktív anyagok. És a, ezeknek és az illegális titott kábítószer kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemei. Protasjevics úr a néppárt részéről az előadó, illetve Teresa Jiménez Beszeré szintén a néppárt részéről. Ha jól tudom, akkor Protasjevics úr nincs itt ma délelőtt, és a jelentését Liszek úr fogja helyette bemutatni. Egy első beszámolót már meghallgattunk a bizottságtól novemberben, most pedig a jelentés tervezet van előttünk, tehát először Liszek urat kérném, hogy mutassa be Protasievic úr eh, szövegét. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is Protasievic úr eh, nevében szeretnék elnézést kérni, amiért ő ma nem tud jelen lenni. Egy eh, párt elnökségi ülés van jelenleg, és most döntenek arról, hogy ki lesz a jelölt az európai parlamenti választásokon, és ez egy eléggé fontos téma, tehát ezért Protasiewicz úrnak ma ott kellett lennie. És szeretném elmondani, hogy nagy örömömre szolgál, hogy életemben először felszólalhatok a Libeszak bizottságban. Protasevics úr néhány megjegyzését szeretném itt most tolmácsolni. Üdvözli a szabályzatra vonatkozó tervezetet, ami lehetővé teszi, hogy a legveszélyesebb pszichoaktív anyagokat visszavonjuk a közös piacról. Amint azt mindannyian tudjuk, a pszichoaktív anyagok az Európai Unióban meglehetősen sok országban elérhetők, és ez egy új jelenség. Ezeknek az eladása és fogyasztása egyre növekvő problémát jelent, ugyanis Ezeknek az anyagoknak a némelyike súlyos egészség és biztonsági kockázatokat hordoz. Az előadó úgy gondolja, hogy ez a szabályozás minimalizálja, és remélhetőleg meg is szünteti azt a kockázatot, hogy ezek az anyagok súlyos problémákat és haláleseteket okozzanak a tagállamokban. Ebben a kontextusban hangsúlyozza, hogy az információ cserére szorosabb határidőket kellene meghatározni, és a döntéseknek is gyorsabban kellene megtörténniük. A kockázatok osztályozása hozzáadott érték a szabályozáson belül. A jelenlegi mechanizmus, amelynek keretében a veszélyes anyagokat kivonják a piacról, eléggé hosszadalmas. Ezért szükség lenne egy olyan módszerre, amelynek révén a polgárainkat a lehető legnagyobb biztonságban tudhatjuk. Több mint 300 ilyen anyagról érkezett már értesítés, körülbelül hetente egy új bejelentés érkezik a tagállamokból. A szabály különbséget tenne megkülönböztetetten veszélyes, közepesen veszélyes és alacsony kockázatú anyagok között. A 11. és 12. cikket érintő módosítóiban Protasievic úr módosítaná az alacsony és közepes kockázatú anyagokra vonatkozó szabályokat. Az alacsony kockázatú anyagok esetében az Unió nem tervez fellépést, de az előadó úgy gondolja, hogy a tagállamoknak meg kellene adni a lehetőséget, hogy korlátozásokat vezessenek be az ilyen anyagokra vonatkozóan, hogyha a saját területükön ez egy különös kockázattal jár. A rendelet 12. cikke azt mondja ki, hogy a mérsékelt kockázatanyagokat kivonják a piacról, hogy az ne legyen elérhető a fogyasztók számára. Ezeknek a használata kontroll alá kerül, és csak engedélyezett célokra, például gyógyszer előállításra vagy ipari termelésre lesznek majd hozzáférhetőek ezek az anyagok. Protasevics úr a jelentésében egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak lehetőségük lesz ennél súlyosabb intézkedéseket hozni. Ezen kívül az előadó üdvözli a 12 hónapos ideiglenes piackorlátozást, és ez egy új eszköz, ami ennek a rendeletnek a keretében válik elérhetővé a különösen veszélyes anyagokat ki kell vonni a piacról, amennyiben haláleseteket vagy súlyos egészségügyi kockázatokat regisztráltak, akár csak egy tagállamban is. Az ideglenes betiltást azelőtt vezetnék be, hogy a kockázatokat valójában felmérnék, és a végleges intézkedést meghoznák. Ebben a kontextusban Protasievic úr úgy gondolja, hogy ezek az anyagok nem fognak később majd megjelenni a piacon, ezért az ő jelentésében azt kéri, hogy további 12 hónapra meg lehessen hosszabbítani a betiltást, amennyiben a vizsgálat még zajlik, és ez a folyamat jobban elhúzódik, mint ahogy azt az irányelv tartalmazza. Ezen kívül Protasevics úr a jelentésében kiemeli, hogy szükség van az elérhető információk gyors cseréjére a tagállamok, illetve az EMC DDA között. Ezen kívül figyelembe kell venni nem csak azokat a kockázatokat, amelyeket maguk az anyagok, hanem azt is, hogy más anyagokkal polidrokként, vagy például koffeinnel együtt fogyasztva okozhatnak. jobban szervezettnek kell lennie az adatgyűjtésnek is. Hiszen szakmai tevékenységük során a szakemberek találkozhatnak olyan kockázatokkal, amelyek ezekhez az anyagokhoz kapcsolódnak. Hangsúlyozza továbbá, hogy a költségvetési megszorítások időszakában további pénzügyi forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy ezt a rendeletet megfelelően végre lehessen hajtani és nem csak uniós, hanem nemzeti szinten is szükség lehet ezekre a forrásokra. Természetesen az előadó várja az árnyék előadókkal és más érdeklődő képviselőkkel való közös munkát, és reméli, hogy hamar sikerül elfogadni a parlament álláspontját ezzel kapcsolatban. Köszönjük szépen! Köszönjük a székfoglaló beszédét itt a Libében. Jimenez asszony következik a saját jelentésével kapcsolatban. Köszönöm szépen! Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért a javaslatért, hogy kiszélesítse a 2004-es keret eh, határozat eh, alkalmazási területét, hiszen ez egy súlyos kockázatot jelent. És köszönöm Protesievic úrnak is, hogy elkészítette a jelentését egy hasonló témájú rendelettel kapcsolatban, és akivel gyümölcsöző együttműködésünk volt. A drogok és a pszichotróp anyagok károsíthatják az egészséget, és a személyek biztonságára is károsak lehetnek. Ez nehéz, ránehezedik teherként a társadalomra. Olyan tüneteket okozhatnak ezek a drogok, mint a, a tudatállapot és a viselkedés megváltozása. Az európai kábítószer és függőség megfigyelő központja a bizottsággal közösen elérte azt, hogy az Európai Unió figyelmeztethet arra a lehetőségre, hogy ezek az új anyagok aggasztóak lehetnek az európai polgárok egészségére gyakorolt káros hatásaik miatt. A pszichotróp anyagok kereskedelme ellen fel kell lépni. Az online piacon ahol nagyon gyorsan történnek a tranzakciók, az új anyagok elosztása és árusítása és forradalmian új módon történik. A pszichotrop anyagokat új és legális módszerekkel terítik, és legális elosztási csatornákat is felhasználnak az anyagok molekula szerkezetét is megváltoztatják, így kiátszhatják a törvényt anélkül, hogy a hatás megváltozna. És a jellegüknél fogva a, ezek az új pszichotróp anyagok könnyebben átjutnak az ellenőrzésen, mint a klasszikus drogok. Ezek a kihívások aktívabb részvételt követelnek meg a tagállamoktól, csak így lehet a veszélyeket kiküszöbölni. Én ezt az ötös módosítóban külön is kiemeltem, illetve a hatos módosítóban is kitértem rá. A tagállamoknak meg kell könnyíteniük az Európai Bizottság eh, számára, hogy hozzáférjen a, a drogok eh, előállítására vonatkozó információkat. Ezen kívül az elemzésekre is szükség van. Mindennek pedig hatékonynak kell lennie. A bizottság azt javasolta, hogy különféle kockázatokat vegyenek figyelembe. Az Európai Kábítószer és Függőségét Felelős Megfigyelőközpont amennyiben veszélyesnek talál egy anyagot, kezdeményezni fogja az anyag kivonását a piacra. A 12 hónapos időszakon belül szankciókat vethetnek ki a tagállamok azokra, akik ezeket a drogokat előállítják és terítik. Ezzel együtt a gyakorlatban azt látjuk, hogy a tagállamok könnyen át tudják ültetni ezeket a szabályokat 12 hónapnál rövidebb idő alatt is. Ezért készítettük el a harmadik módosítót, ami úgy hangzik, hogy a 2004-es határozatot a lehető leggyorsabban kell végrehajtaniuk. És legfeljebb egy 12 hónapos határidőn belül. A lehető leggyorsabban kell a tagállamoknak eljárniuk, ugyanis enélkül 12 hónapot kapnak még a termelők arra, hogy büntetés nélkül állíthassák elő ezeket a kábítószereket. és előfordul az is, hogy a tünetek csak akkor jelentkeznek, hogyha egy másik pszichotróp anyaggal együtt fogyasztják ezeket az anyagokat. Ezért kellett kiszélesíteni a definíciót. Végül pedig szerettem volna pontosítani, hogy az irányelv nem tekinti bűncselekménynek az új pszichotróp anyagok személyes használatra való birtoklását. Az Várom az árnyék előadókkal és az érdeklődő képviselőkkel való együttműködést. Köszönöm szépen. Köszönjük azt javaslom, hogy először hallgassuk meg a bizottságot és a tanács elnökségét, utána pedig megnyitom majd a vitát. Eddig egy valaki kért szót. Weber asszony is szót kért. De először a bizottság következik, Spinant asszony. Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság képviseletében először is szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, Protasievics úrnak és Jimenez asszonynak. Nagyon konstruktív és komoly jelentéstervezetet tettek le elénk. Mind a két jelentés tisztában van az új pszichoaktív drogok problematikájának az összetettségével, és látják azt is, hogy milyen kihívásokkal állunk szemben, amikor a jogalkotó megpróbál reagálni a problémákra. Nagyon komplex ez a piac, hetente jelennek meg új anyagok, gyorsan terjednek, és ezek különböző veszélyeket, kockázatokat hordoznak. Mind a két jelentés tervezet aláhúzza és kihangsúlyozza a javaslatokban rejlő pluszt, a hozzáadott értéket. Ezek a jogalkotási javaslatok lehetővé tennék a határozottabb, hatékonyabb fellépést az új pszichoaktív anyagokkal szemben, azzal, hogy gyorsabban, sokkal korábban eh, lehetne ideiglenes korlátozó intézkedéseket eh, bevezetni, a jogalkotási javaslatot és a nemzeti szinten meghozott eh, fellépést is megkönnyítenék. A jelentéstevők eh, egyértelműen szeretnék eh, megerősíteni ezt a hozzáadott értékét a javaslatoknak. Szó van arról is, hogy a bizottság által javasolt megközelítést tovább kell erősíteni, és ebben rejlik egy újabb plusz. A bizottság javaslata ugyanis egy olyan megközelítést ír elő, amikor is a fellépések arányosak a kockázattal hoz képest. Csak a legveszélyesebb pszichoaktív anyagok, amelyeket, amelyek valóban nagyon súlyos kockázatot hordoznak, kell bünteti jogi útra terelni. Ezzel az arányossággal az új pszichoaktív anyagok legitim törvényes használatát szeretnénk megkönnyíteni, hiszen szó, sok eh, ezen anyagok eh, közül rendelkezik legitim felhasználással is a gyógyszeriparban, vagy a vegyiparban, a csúcstechnológiákban, és még nem tudjuk, hogy a jövőben milyen sok más legitim felhasználás alakulhat ki, olyan sok ilyen anyag van a piacon, most ezekkel kapcsolatos lehetséges felhasználásokat még kutatják erősíteni kell az információcserét, a kockázatértékelést ezen anyagokkal kapcsolatban, és az előadók javaslatai is ezt tovább erősítenék. Összefoglalva üdvözöljük mind a két jelentést, nagyra értékeljük a javasolt jobbító szándékú módosításokat, majd a tárgyalások során ezeket még megtárgyaljuk, így például, hogy a nagyobb rugalmasságot kapják a tagállamok, hogy az EU szintű intézkedéseken, intézkedéseket meghaladhatják, és sok szerencsét kívánok a Libe szakbizottságnak, mi továbbra is maximális támogatást fogunk önöknek nyújtani a tárgyalások során. Köszönöm Raptáhi asszonynak adom meg a szót a görög elnökség képviseletében. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit a görög elnökség nevében, és angolul fogom folytatni. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a dossziének, nagy idő, sok időt kívánunk szállni a tárgyalásokra egészségügyi és bűnöldözési szempontból is lényeges ez a dosszié. Alaposan megvizsgáltuk a javaslat tervezet minden rendelkezését, annak érdekében, hogy a leghatékonyabb eh, rendszerrel mm, álljunk hozzá ezekhez az új anyagokhoz, amelyek nagy kihívást jelentenek a drogellenes politikánk és az emberek egészsége eh, szempontjából. A tanács 2013. októberében kezdte meg a tárgyalásokat erről a rendelettervezetről. A litván elnökség alatt három találkozót tartottak ez ügyben. A görög elnökség alatt már január 9-én idén megvitatta a horizontális drogmunkacsoport a rendelet tervezetet, és a következő eh, horizontális drogmunkacsoport ülésen ez eh, majd folytatódik, eh, február hónapban is lesz a HDG-nek, HDG munkacsoportnak ülése. A szakértők elsősorban a jogalappal, a javaslat jogalakával foglalkoztak eddig, a belső piac, illetve a népegészségügy az a két terület, ahol a jogalapot megtalálhatjuk. Néhány delegáció azonban rávilágított arra, hogy nagyon nehezen tudnak adatokat gyűjteni az új pszichoaktív anyagokról. Szó volt arról is, hogy nemzeti szinten az EU által javasoltaknál szigorúbb intézkedéseket is lehessen bevezetni. Értékeljük azt, hogy az Európai Parlament is ilyen előre haladt már a munkában, számítunk az együttműködésre önökkel, a szükséges jogalkotási módosításokat a megfelelő határidők betartásával kell megtárgyalni, és biztosak vagyunk abban, hogy minden európai polgár hasznára válik, ha megszületik ez az új rendelet. Köszönöm szépen, rövid volt és szép, amit elmondott. Akkor az első képviselőnek megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a jelentés készítőinek a javaslatokat. Bevezetőben azt mondanám, hogy alapvetően egyetértek a két jelentés irányultságával. Ezek az új jogszabályok remélhetőleg lehetővé teszik, hogy tudjunk tenni valamit az új szintetikus drogok terjedésével szemben, és ezek az európai rendelkezések kiegészítik majd a már működő tagállami jogszabályokat, hozzáadott értéket jelentenek. A módosító indítványok kapcsán most egyszerre fordulok a előadóhoz, illetve a bizottsághoz. Legnagyobb aggályom a rendelettel kapcsolatban az EU és a tagállami intézkedések összekapcsolása. Mit tehet meg egy tagállami hatóság, ha az EU-ban már történt valamilyen fellépés, született valamilyen intézkedés, a rendeletre ez vonatkozó 15. és 16. módosító indítványban szeretnénk tisztázni ezt a kérdést megváltozott-e a javaslat elegetős e, alapvető struktúrája a három kockázati csoport bevezetésével. Kimenez asszonyhoz fordulva, itt arról van szó, hogy bizonyos pszichoaktív drogokat kriminalizálni akarnak. És ki dönt erről? A bizottság dönti el, hogy mely anyagokat tekinti eh, büntetendőnek. Az Európai Parlamentet is be kellene vonni a eh, döntések meghozatalába, azért itt alkalmasabb eszköz lenne, hogyha delegált jogi aktusokkal eh, kezelnénk ezt a kérdést. Köszönöm. Thank you, Mrs. Weber. Köszönöm, Weber asszony. I'd like first of all to congratulate the Commission for coming with a proposal. Köszönöm szépen a bizottságnak mindenek előtt, hogy ezzel a nagyon észszerű és szükséges, fontos javaslattal előállt. Az új pszichoaktív anyagok piaca egyre bővül, és minden nap folynak a kutatások az új anyagokkal kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani a két raportőrnek is, köszönöm a munkájukat, és köszönöm az együttműködést. Azt hiszem, azért is észszerű ez a javaslat, mert valóban a piacot is védeni akarja. A korlátozásokat csak ott irányoz előre, ahol erre abszolút szükség van. Nem tudom, hogy viszont a legjobb megoldás az, hogy meghosszabbítja az értékelési időszakot. Talán jobb lenne gyorsabban elvégezni a kockázat értékelést, mielőtt forgalmazhatók lennének ezek az anyagok a belső piacon. Vannak olyan megfogalmazások a szövegben természetesen, amelyeket még finomítani kell, esetleg átfogalmazásra is szükség van. A parlament több ízben elmondta, mi nem akarjuk kriminalizálni a felhasználókat, ennek az ellenkezőjét akarjuk. Azt, hogy a felhasználók, ha szükség, erre szükség van, megkapják a szükséges kezeléseket erre vonatkozóan is nyújtottam be módosító indítványokat. Jó az a megközelítés, hogy a tagállamoknak adjunk lehetőséget arra, hogy rugalmasan saját maguk döntsék, hogy hogy kezelik ezt a kérdést. A helyzet az, hogy a tagállamokban az elmúlt néhány évben kialakult hagyomány nagyon eltérő hát a, a tekintetben, hogy milyen anyagokat, drogokat használnak, vagy hogy az eredeti cél, felhasználási cél teljesen más volt, mint ami azután kialakult. ha bízzuk a tagállamokra, hogy ezt hogyan akarják szabályozni, hogyha túl akarnak menni azon, amit a rendelet jelen pillanatban javasol. Összességében úgy gondolom, hogy ez egy jó jogszabály, egy olyan jogszabály, amely védi az embereket, de ugyanakkor azért a piac szempontjait is racionálisan figyelembe veszi. Remélem, hogy még a ciklus vége előtt elfogadásra kerül ez a rendelet. Ez nem annyira a parlamentől függ, hanem attól, hogy majd hogyan zajlanak a tárgyalások a parlamenti szavazás után. On my list. Köszönöm. Schlüter úr az utolsó hozzászól a listámon. Köszönöm a szót. Hát nem egészen vagyok biztos abban, hogy mi a kapcsolat a REACH és e között. Illetve a között, hogy hogyan működik a REACH. Mert hogyha már az ember valamilyen ö, anyaggal kapcsolatban ö, jelentkezett, az benne van a REACH-ben. Egyébként elég furcsa ez az eljárás, mert először a tagállamnak, aztán a bizottságnak kell jelenteni, aztán tanulmányt kell készíteni, és utána lehet dönteni. A többi vegyi anyag vonatkozásában, ah, ahol nem vagyunk biztosak abban, hogy a, az emberekre bármilyen ö, hatással vannak, először regisztrálni kell, ö, aztán ö, valamilyen ö, vegy, vegyi biztonsági adatjelentést kell készíteni, és hát már a kezdetek kezdetén fontos dolgokat kell tenni a cégnek. Úgyhogy nem tudom, hogy valamit félreértettem-e, hogy ez a rícsen belül történik, és utána kerül ebbe a fázisba, vagy hogy. De hogyha egyszerűsíteni akarjuk a helyzetet, és veszélyesebb anyagokat piacra engedni Európában, akkor túlságosan puha ez a rendelet először a cégnek szerintem ö, elemezni kell ezeket a veszélyességi szinteket, mielőtt még a piacra kerül az anyag. Kérem, magyarázzák meg nekem. Nos, mielőtt módosítókat nyújtanénk be, szeretnénk tudni, hogy a munkát a cég végzi -e el, és utána kérünk további információkat, ha szükség van rá. Egyébként a jelentés készítő logikáját követem, és nekem is olyan aggájaim vannak, mint a bizottságnak, hogy eldöntsük, hogy mi az, ami bűncselekménynek minősül, és mi az, ami nem. Ami a definíciókat illeti, az első irányelvben a 619-es bizottsági javaslatban a következőhöz képest van egy bekezdés a másodikban, tehát a, a keverékek vonatkozásában. Nem tudom, hogy szükség van -e erre a módosításra, talán a bizottság erre is válaszolhatna. Aztán vegyi anyagcsoportok azon anyagokkal vannak gondjaink, amelyeket a fiatalok akarnak kipróbálni, mert izgalmasnak találják őket, először betiltjuk őket, aztán megváltoztatjuk az irreleváns molekulát benne, de vannak olyan anyagok, amelyeknek ugyan, ugyanaz a funkciója, de megint legálisakká válnak. Nem tudom, hogy van-e itt egy rendelet, vagy lehetne-e megfogalmaznunk egy olyat, amelyel megcéloznánk az aktív ö, vegyi anyagcsoportokat az olyanokat például, amelyeknek ez a funkciójuk létezik, hogy például a kokain és a kodin, ami nagyon hasonló anyagok, bár különböző a hatásuk, ezt tudjuk, de csak egyetlen egy molekulát kell változtatni, és a másik anyagot kapjuk. Úgyhogy esetleg ilyen csoportokat kellene összeállítani a vegyi anyagokból, hogy ne lehessen olyan könnyen kikerülni a törvényt. Egyébként egyetértek a legtöbb jelentés készítő által megfogalmazott módosítóval. Elnök, köszönöm, Süter úr. Úgy látom, Lütek úr elment közben. Jimenez asszonyra nézek. a bizottsághoz forduljak, hogy a konkrét kérdésekre válaszoljanak, amelyeket Sülter úr megfogalmazott? Jimenez hogy igen, talán válaszolnék egy kérdésre, és aztán én is meg szeretném hallgatni a bizottságot, mert a másik jelentés készítő nincs itt, aki erről a részről nyilatkozna. De... De... Sobre feltettek nekem egy kérdést a jogi rendelkezésekről. Ezeket a módosítókat nem én készítettem, hanem a másik előadó. De elmondhatom azt, hogy a jogi szolgálat véleményét is kikértük, és 28-áig fog ez a vélemény megérkezni, de az előadó sem tudja ezt pontosabban megmondani. Ő most nincs itt, de ő azt mondta nekem, hogy szükségünk van a e jogi szakvéleményre ahhoz, hogy vitatkozni tudjunk az eredeti szöveggel. De a másik előadó ezt konkrétabban meg tudja majd mondani, amikor a jogi szakvélemény a kezünkben lesz. Weber asszony azt mondta, hogy a hármas ötös és hatos módosítónkkal azonos irányban gondolkodik ő is. Egy képviselő nagyon sokszor, egy, egy tagállam nagyon sokszor tud dönteni a saját nevében, de ha több tagállamot is érint egy probléma, akkor az Európai Uniónak is be kell avatkoznia. Azért is tartjuk fontosnak, hogy a birtoklást ne büntessük, mert azt gondoljuk, hogy a módosítóink jobbá teszik a rendeletet. Sí. Sí, yo creo. Azt gondolom, hogy a tisztelet kérdése miatt a bizottságnak kellene ezt inkább válaszolnia. Köszönöm, a bizottsághoz fordulok. Kérem, mondják el, hogy mi a kapcsolat a REACH-el. Köszönöm a szót, elnök asszony, és köszönet a nagyon jó lényegre törő kérdésekért, amelyeket a képviselők megfogalmaztak. Megpróbálok sorban válaszolni ezekre. Kezdjük először is ezzel a kérdéssel, amelyet asszony fogalmazott meg, hogy milyen rugalmasság jellemző a tagállamok vonatkozásában, és mi a kapcsolat az EU szintű és nemzeti intézkedések között. Ez nagyon fontos dolog, azzal kezdeném, hogy hangsúlyozzam, hogy a mi javaslataink alapján, csak a jelenleg, a 387-es határozatnak megfelelően az új pszichoaktív anyagok vonatkozásában a tagállamok maradnak továbbra is a legtöbb anyagért felelősek, amelyek a piacon megtalálhatók. Körülbelül 300 anyagról kaptunk értesítést az EU tagállamoktól 97 óta. Ezek közül körül csak 10 vonatkozásában született EU szintű intézkedés. Ugyanis az összes többi kapcsán EU szintű probléma nem merült fel, nem volt egyértelmű a kockázat. És úgy gondoljuk, hogy a tagállamok most is és a jövőben is a legjobb fórumok, hogy helyi és nemzeti szinten foglalkozzanak a kérdéssel. Javaslatunknak megfelelően az EU szintű intézkedés csak akkor kerül bevezetésre, ha egy anyag több tagállamban előfordult már, és bizonyos fajta kockázatot jelent ezekben az államokban. Úgyhogy ennyit arról, hogy a döntések zöme továbbra is nemzeti szinten születik majd Nos, amikor korlátozó intézkedéseket kell nemzeti szinten beho- meghozni, akkor a tagállamok természetesen tovább is mehetnek abban az esetben, hogyha szigorúbb korlátozó intézkedésekkel rendelkeznek már, vagy kívánnak ez, ilyeneket bevezetni azonos az adott anyag vonatkozásában, mert nemzeti szinten magasabb szintű kockázatot állapítottak meg, mert az anyag mondjuk bizonyos módon kerül felhasználásra, vagy bizonyos nagyobb kockázatnak kitett csoportok által. A 15-16-17-es módosító indítványok rendkívül sokat segítenek, pontosítják azt a tényt, hogy abban az esetben, amikor alacsony kockázatú, illetve közepes kockázatú anyagokról van szó, a tagállamok hozhatnak intézkedéseket, vagy tovább mehetnek az EU szintű intézkedéseken, feltéve, ha tájékoztatnak egy bizonyos rendszeren keresztül minket. Ez a az átláthatóság érdekében történik így, és a belső piac védelme miatt. De majd részletesebben is megvizsgáljuk ezeket a módosítókat. A reach kapcsolatos kérdés rendkívül jó kérdés. A rövid válasz erre az, hogy a REACH nem fedi le ezeket az anyagokat, vagy csak kivételes esetekben, amikor egy bizonyos anyag, amit például a vegyipar használ fel, mint például a GBL, egyéb célokból is felhasználásra kerül. Azok az anyagok, amelyek kisebb mennyiségben jelentkeznek, nem kell regisztrálni őket a résznek megfelelően, és nagyon sok ilyen anyag bekerülhet ebbe a kategóriába, és nyilván ott is van a helyük, ezen kívül a REACH-nek megfelelő kockázatelemzés nem veszi figyelembe azokat a kockázatokat, amelyeket az ilyen anyagok befecskendezése a felhasználók számára jelent, szemben a jelenlegi eszköz által javasolt értékeléssel. Ezért van egy olyan hézag, amit a REACH nem fed le ilyen anyagok vonatkozásában. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy erősítsük meg a kapcsolatot ezen jogszabály és a REACH között, hogy bevonjuk ebbe az Európai Vegyi Anyagügynökséget az információcsere folyamatába ezen anyagok felhasználásáról, illetve az általuk jelentett kockázat szintjén. A kérdés az, hogy a gazdasági szereplőket fel kell -e kérni arra, hogy bizonyítsák be, hogy vajon kockázatot jelentenek -e ezek az anyagok, mielőtt a piacra kerülnek. Nos, a bizottsági javaslatnak megfelelően nem lehet piacra dobni új pszichoaktív anyagokat. Nincsen olyan rendszer, amely segítségével megjelenhetnek a piacon. Olyan rendszert alakítunk pusztán ki, amely azon fed, anyagokat fedeti le, fed, fedheti le, amelyek már a piacon megtalálhatók, valamilyen más felhasználási mód ö, okán, vagy azért, mert például valaki egy boltba helyezte el őket. Tehát olyan rendszert állítunk fel, amely felméri ezen anyagoknak a kockázatát, annak, annak mértékét, illetve azt a lehetőséget biztosítjuk, hogy vissza lehessen őket vonni. Tehát semmi feltételt nem jelent ez a gazdasági szereplők számára új anyagok piacra dobásával kapcsolatban. Weber asszony, nagyon fontos kérdést vetett fel. Valóban a tagállamoknak meg kell tartaniuk a saját rendszereiket a pszichoaktív anyagok vonatkozásában, bár ezek eltérőek, hiszen különböző problémákat vetnek fel ezen anyagok használatai módjai. A mi javaslatunk tulajdonképpen kiegészíti a már létező nemzeti rendszereket, nem kívánja azokat kiváltani. Elnök. Köszönöm. Úgy látom, Slüter úr vissza akar térni erre a témára, de nem szeretnék belemenni most itt a REACH szakmai részleteibe, szeretnék tovább lépni a következő témára. Jó, de csak 30 másodperc egy rövid kérdés erejéig, mert egyébként majd a bizottsággal bilaterális alapon legyen szíves ezt tisztázni. Nem, nem, nem, nem akarok részletekbe menni a reach kapcsolatban, bár a kedvenc témáim egyike. De van egy kérdésem. Nos, hogyha ez befecskendezéses módszerrel felhasznált anyagra vonatkozik, akkor az élelmiszerrendeletet hogy kerülheti el? Válasz. Nem csak így lehet ezeket az anyagokat használni, bár hogy másképpen is, ez csak az egyik módja. De ha bármilyen másfajta jogszabályjal célozzuk meg őket, nem pedig új pszichoaktív anyagok elnevezéssel, akkor nem lehet őket rendszeresen értékelni, és nem lehet őket rendszeresen, szisztematikusan visszavonni a piacról sem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor ezzel le is zárjuk ezt a témát. Komes asszony pedig meg is érkezett, a következő téma előadója, ami nem más, mint a következő napi rendi pontunk, Ja igen, bocsánat. Január 27-e déli 12 óra a Jimenez és Potesziavics jelentések módosítóinak határidője, tehát a beadás ideje. Következő témánk Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerség és együttműködési keretmegállapodás a visszafogadásra kapcsolatos kérdések tekintetében. Anna Gómez az előadónk. Ezzel kapcsolatban december 16-án volt már egy eszmecsere, a bizottság és az, EU, és az Európai Tanács már elmagyarázta, hogy két különböző eljárás során történik a megállapodás megszületése. Úgyhogy először is Gomes asszonyt hallgatjuk meg, parancsoljon. Well, I think it's important. Azt hiszem fontos, hogy a képviselők tudják, hogy ezen a héten az AFET elfogadta azt a jelentést, amely kapcsolatban az a megtiszteltetés ért, hogy én is írhattam bele. Tehát a partnerség és együttműködési keret megállapodás, amit az EU aláírt Indonéziával. Ez egy nagyon fontos dél-kelet-ázsiai ország, az ASEAN országok körében központi szerepet tölt be. 240 millió, milliós népességével ez a negyedik legnépesebb ország arra felé. Nagyon fiatal a népesség, a 40%-uk 25 év alatt van. Most már demokráciának tekinthető, de nagyon érdekes ország ez. Tehát a népesség több mint 90%-a az iszlám felekezett tagja, és 70 ezer kis sziget alkotja. Egy tranzit ország azok számára, akik Ausztráliába kívánnak eljutni, és különösen a Dél-Ázsiából érkezőknek. De nem egész Ázsiából számít tranzitországnak. Ez a partnerség és együttműködési megállapodás, amelyet 2009-ben írtunk alá, és amelyet most már valamennyi uniós tagállam ratifikált, és ezért a parlament is jóvá hagyja ezt az AFED-ben már elfogadott jelentés értelmében, amelyet egyébként márciusban fognak azt hiszem a plenáris elé bocsátani szavazásra. Tehát ez a megállapodás egy visszafogadási záradékot tartalmaz, a 34 per 3-as bekezdésben. És meg kell jegyezni, hogy ez az első ázsiai ország, amely aláír egy visszafogadási megállapodást az Európai Unióval, pontosan azért, hogy az illegális és irreguláris migrációt kortába lehessen tartani. Ezzel megfelel a vissza nem toloncolás a Norr Fullman elvének és a nemzetközi kötelezettségeknek. Ez egy viszonos kötelezettséget állapít meg az Unió és Ázsia között a visszafogadás tekintetében. Részt vettem a jelentés megfogalmazásában a Libe számára, és azt gondoltam, hogy kérni fogom a bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlamentet a visszafogadási megállapodás alakulásáról, és különösen fontosnak tartottam ezt ebben az esetben. Lehetőséget kell biztosítani a felfüggesztési záradékokra, amennyiben az alapjogokat megsértik. Én azt javasolnám ezen kívül, hogy a jövőben az Európai Unió és Indonézia egy eh, teljes körű eh, visszafogadási eh, megállapodást is fogadjon el, ugyanis ez jelenleg csak egy záradék a partnerség és együttműködési megállapodásban. És ez a visszafogadás a harmadik országbeli állampolgárokra és a hontalanokra is kitérne. Ez azért fontos, mert Indonézia valóban jelentős országnak számít az irreguláris migránsok számára. Természetesen támogatom, hogy ezt a záradékot, illetve a majd megkötendő mm, visszafogadási megállapodást a parlament is jóvá hagyja, de ezt természetesen még megfelelően meg kell tárgyalni az indonéz féllel is. Köszönöm. Rendben, köszönjük szépen. Először a bizottságot és az elnökséget kérdezem meg, hogy szeretnének-e hozzászólni, és utána megnyitom a vitát, és lehet majd kérdéseket feltenni, bár nincsenek itt sokan. Kormen úr a bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony, és üdvözlök mindenkit. Az elnök asszony engedélyével megadnám a szót először a külügyi szolgáltal érkezett kollégámnak, ugyanis ők vezették a tárgyalásokat, és ő adná meg az általános kontextus, utána pedig én nagyon szívesen visszatérek a konkrét ügyekre eh, a visszafogadással kapcsolatban. Amennyiben mindketten rövidre fogják, eh, nekem semmi eh, gondom nincs ezzel. Köszönöm, elnök asszony, nagyon rövid leszek. Nagyon örültünk annak, hogy az AFET megadta a jóváhagyását tegnap előtt, és reméljük, hogy a Libe is így tesz majd. Remélhetőleg még a jelenlegi parlamenti ciklusban a plenáris is elfogadja majd ezt a jelentést. Minden tagállam jóváhagyta a partnerség és együttműködési megállapodást. Reményeink szerint miután a parlament megadja a jóváhagyását, és a következtetéseket a tanács is elfogadja, hamarosan életbe fog majd ez lépni és szeretném ismételni, hogy ez, az, ez a megállapodás nem önmagában egy visszafogadási megállapodás, hanem csak egy ilyen irányú záradékot tartalmaz, arra vonatkozik, hogy a felek a jövőben megtárgyalhatnak egy visszafogadási megállapodást. Ez az első olyan megállapodás, amelyet egy dél-kelet-ázsiai országgal írtunk el, és amely tartalmaz egyáltalán ilyen záradékot igen nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a megállapodásnak, és várjuk már azt, hogy életbe lépjen. Hiszen úgy gondoljuk, hogy ez nagyobb teret ad majd az Indonéziával folytatott együttműködésnek, ideértve a migráció kérdéseit is. És ez magasabb szintre emeli majd a két oldalú kapcsolatokat. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kolman úr. Köszönöm szépen, nagyon röviden kiegészíteném a kollégám által elmondottakat. Köszönöm az előadónak ezt az előre tekintő jelentést. Jegyezt, feljegyeztük azokat az általánosabb ajánlásokat is, amelyek arra vonatkoznak, hogy szélesítsük ki a visszafogadási politikát. És csak ismételni tudom azt, amit kollégám elmondott, ez csak egy nagyon korlátozott jellegű visszafogadási záradék, és nem hasonlítható össze egy teljes értékű visszafogadási megállapodással, amelyben szerepelnének határidők, eljárások, és így tovább. Aztán az, hogy hogyan kell bánni a harmadik országok állampolgáraival, illetve a hontalanokkal. Indonéziával ezzel a konkrét záradékkal kapcsolatban tudtunk megállapodni, csak az ő saját állampolgáraikat érinti ahogy azt az előadó is javasolta, a jövőben ajánlatos lenne egy teljes értékű visszafogadási megállapodást is aláírni. Ezt mi feljegyeztük, és ezzel egyetértünk. A bizottság jövőbeli tervei között szerepel ez, de nagyon kevés irreguláris helyzetű migráns érkezik Indonéziából. Tranzitországként nincsenek adataink, de azt gondoljuk, hogy az Indonézián keresztül utazók többsége nem az Európai Unióba tart, hanem inkább a régión belül marad, például Ausztráliába próbálnak eljutni. Tehát ezzel kapcsolatban nincsenek konkrét terveink. Természetesen a migrációs áramlások változhatnak, de az Európai Unió számára Indonézia ebben a tekintetben kevés problémát okoz. Köszönöm. Megkérdezném, hogy a görög elnökségtől van-e itt valaki, aki szeretne hozzászólni. Nem nincs itt nekem feljegyezve név. Akkor Bronz úr mostanáig az egyetlen, aki kívánt hozzászólni, tehát neki adok szót. Egy, nincs sok időnk, ezért csak egy nagyon rövid kérdést tennék fel. Értem, hogy mi a célja a visszafogadási megállapodásoknak harmadik országokkal. De azt nem tudom, hogy a saját polgáraikra miért kell ennek vonatkoznia. Van-e olyan ország a világon, amik nem fogadja vissza saját állampolgárait? Rendben, akkor a, visszaadom a szót az előadónak, ő válaszolhat a kérdésre, és elmondhatja a záró megjegyzéseit. Azt gondolom, az volt a kérdés, hogy el kell ismerni az állampolgárságát az érintett személyeknek. És nagyon sokszor az történik, hogy az emberek Indonézián keresztül utaznak tranzitországként, használják azt, és nem az a szándékuk, hogy az Európai Unióba utazzanak, hanem Ausztráliába igyekeznek eljutni. De közülük nagyon sokan hontalanok. Vagy az állampolgárságuk nehezen meghatározható. Szeretném még valamit mondani az előadó zárásként. Csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy valóban egy teljes körű tárgyalásra lesz majd szükség, és ennek a végén el kell majd fogadni egy megállapodást. De nagyon fontos, hogy most első ízben kerül egy partnerség és együttműködési megállapodásba ilyen záradék egy dél-kelet-ázsiai ország kapcsán. Úgy gondolom tehát, hogy ez az egyik oka annak, hogy a parlamentnek nem szabad haboznia, és jóvá kell hagynia ezt a megállapodást, hiszen ez megnyitja az utat egy teljes értékű visszafogadási megállapodás előtt. Jelen pillanatban erre nincsen szükség, de hát sosem lehet tudni. Emlékszem én még olyan időkre, amikor Ázsiában olyan válságok dúltak, amelyek nem csak az ázsiai országokra hatottak igen erőteljesen, hanem az Európai Unióra is. Tehát ez fontos lehet. És mivel Indonézia is egyetért ezzel. Nekünk is jóvá kell ezt hagynunk. Köszönjük szépen! A módosítók benyújtásának határideje január 30-a. Csak eljárási jellegű módosítókat tudunk elfogadni. A szavazás február 12-én vagy 13-án lesz. Ez, ezzel el is értünk ennek a napirendi pontnak a végére és úgy látom, hogy az elvileg 11-kor kezdődő napirendi ponttal kapcsolatban az egyik előadó már itt van, de a másik pedig nincs még itt, ezért attól tartok, hogy 11-ig fel kell függesszük az ülést. Találkozunk 11-kor. colleagues can i ask everybody to take their seats and we'll resume the meeting kérem foglaljanak helyet szeretnénk folytatni az ülést kérem inkább kint beszélgessenek következő és utolsó napirendi pontunk ma egy közös vita az intelligens határellenőrzési csomagról. Ide tartozik a regisztrálutas program, Encsi úr az előadó, azután a belépési-kirépési határregisztrációs rendszer, Zomer asszony az előadó, és végül az 562 per 2006-os rendelet módosítása, határregisztrációs rendszer és a regisztrált utasprogramról. Az utolsó Smart Border csomagról szeptember 17-én vitatkoztunk, amikor is az előadók ismertették a munkadokumentumokat. Ezt követően volt még egy eszme, eszmecsere. Most kérdezem Encs urat és Szomer azt mondja, hogy milyen sorrendben kívánnak szólni. Ön kezdi, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Az utolsó öt hónapban az első Libében lezajlott vita óta. Nos, ebben az időszakban elég sok szakértői ülés volt. Az Amsterdami Schiphol repülőtéren, illetve Finnországban az orosz határon végeztünk helyszíni látogatást. Nagyon sok alapvető kérdés kapcsolódik a jelentésben az eredeti javaslathoz, amelyeket még tovább kell tisztázni és egyértelműsíteni. Az arányosság és a technikai végrehajthatóság mind a regisztrált utas program, mind pedig a határregisztrációs javaslat tekintetében még nem bizonyította azt, hogy valóban működőképes. A bizottság kezdeményezése összhangban van a parlament ajánlásaival. Készüljön el egy tanulmány, amelynek a Célja az, hogy mind a két javaslat végrehajtható, gazdaságos és gyakorlatban működőképes legyen. Véleményem szerint azonban ez a tanulmány csak akkor valósíthatja meg ezt a célkitűzést, hogyha a két társ jogalkotó és a bizottság egyetért a hatályban, illetve a Terms of Reference-ben, a referenciákban és a modalitásokban. Az Európai Parlament a következő folyamatban társ jogalkotóként teljes mértékben részt kell, hogy vegyen a vitákban és a tárgyalásokon, és be kell vonni a parlamentet. A következő hónapokban végzett munkának nagyon komoly jogi következményei lehetnek. Ezért is nagyon fontos, hogy mind a két társjogalkotó részt vegyen a folyamatban. Szeretném azt is aláhúzni. Elfogadhatatlan, hogy a bizottság úgy döntött, hogy a szemináriumot, amelynek tárgya a tanulmány hatája, pont február 7-ére tűzte ki. Ez a Strasburgi plenáris ülés utolsó napja, és így a legtöbb képviselő majd nem tud megjelenni ezen a szemináriumon. Az előadók és az árnyék előadók most véglegesítik a parlament közös megközelítését, a tanulmány célkitűzései hatája, a kísérleti projekt ezeknek a tárgya és a mi inputunkat a parlament kontribúcióját teljes mértékben figyelembe kell, hogy vegyék majd a következő, a következőkben. A célkitűzés néhány alapelemre koncentrál a két javaslatból. A javasolt határátkelési időtartamot újra kell értékelni a kilépési, belépési határregisztrációs rendszerben tesztelni kell az egyes alternatívákat megvalósíthatósági tanulmányra van szükség, hogy felmérjék, milyen kapacitásokkal rendelkeznek a tagállamok, személyi, technikai, műszaki tekintetben, illetve hogy mennyire képesek működtetni a határon működő berendezéseket. A szárazföldi légi és tengeri határokon biometrikus eszközöket, működését ellenőrizni kell, meg kell nézni, hogy mennyi a beléptetési, kiléptetési idő. A tanulmány emellett azt is meg kell, hogy vizsgálja, hogy vajon ki lehet-e terjeszteni az IES-t, olyan módon, hogy a, megfeleljünk az összes EU és tagállami adatvédelmi eh, rendelkezésnek is. Szükség van egy új költségelemzésre is. A határregisztrációs, illetve a regisztrált utasprogram költségei a számítások eh, szerint egy 25 eh, marginnal lettek kiszámolva, ami elfogadhatatlan. A tárgyalások eredményeképpen a, az MFF és a belső biztonsági alapról folyó tárgyalások esetében még tovább korlátozzák a finanszírozását ennek a két programnak. Végül hatásvizsgálat, meg kell vizsgálni a biometria alkalmazásának hatásait. Remélem, a bizottság által adott garancia, miszerint a parlamentből érkező inputokat teljes mértékben figyelembe fogják venni, és ezt majd konkrét lépések is követik. Köszönöm szépen, Zommer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Encsiu kollégának is köszönöm az elmondottakat. Nagyon jól tudunk együtt működni, és ez értékes, jó dolog, hiszen olyan nehéz dossziékről van szó. Szeretném kihangsúlyozni a, libe, a meg bizottságbeli vita óta nagyon sok minden történt, nem lógattuk a lábunkat, és itt a kulisszák mögött kemény munka folyt, erről szeretnénk most beszámolni. Szeretnék emlékeztetni a, arra, hogy az eszmecsere során a jelenlévő képviselők, szakbizottsági tagok 90%-a egyetértett a két javaslat, illetve nem értett egyet, nem volt megelégedve a javaslattal. És azt kérték, hogy nagyon sok mindenre kérdezzünk rá. Örülök, hogy ma itt van a bizottság képviselője is, aki majd elmondja az állásfoglalását. Nem tudom, hogy az elnökségtől is van-e itt valaki? Igen, remek. Akkor mind a két fél véleményét is meghallgathatjuk. Miután itt nagyon komplex dossziékről van szó az intelligens határellenőrzés csomag esetében. Fontos a gyakorlati működőképességet vizsgálni, ahogyan ezt Encső is, úr is elmondta. És éppen ezért októberben Amsterdamban jártunk, a Schiphol repülőtéren megnéztük az i-kapuk működését, ez ugye a regisztrációs program az utasok számára, és ezután a FISZ 2 működésé, működése kapcsán is olyan érdekes dolgokat láttunk. Így véleményt tudtunk alkotni arról, hogy tényleg hogyan működik ez az automatikus eh, eh, határ beléptetés. Az elmúlt évben, azután Finnországban is jártunk, az orosz határon, ugyanis teljesen világos volt, hogy nincs értelme annak, hogy csak repülőtereket vizsgáljuk meg, hiszen a szárazföldi határokon teljesen más kihívásokkal kell szembenézni. Hihetetlen nagy a személyek forgalma az orosz-finn határszakaszon, ahol jártunk. Tulajdonképpen nem is gondoltam arra, hogy ilyen nagyon nagy a forgalom. Nagyon érdekes tapasztalatokat gyűjtöttünk nem olyan messzi, elszigetelt határ, ez nem, nagyon sokan használják itt a határátkelőket, és ezért nagyon fontos, hogy minél gyorsabban lehessen lebonyolítani az úti kezelését, tehát a határátkelést. El kell, hogy mondjam, hogy természetesen a kollégáknak megküldünk majd egy jelentést is a finnországi tapasztalatokról, és köszönetet szeretnék mondani finn partnereinknek, akik lehetővé tették számunkra ezt az utat. Kitűnő volt a szervezés, nagyon sok határát került láttunk, sok kérdést tudtunk feltenni, amelyet legjobb tudásuk szerint megválaszoltak, amit nem tudtak megválaszolni, az pedig még majd utólag ki tudtuk, tudtunk válaszokat kapni erre ezekre. És a jelentésünkben mindez, mindenről be fogunk majd számolni. Mielőtt Finországba utaztunk, a bizottság javasolt egy találkozót az árnyék előadókkal, éppen a tanulmánya kapcsolatban, amit mi követeltünk, vagy kértünk, és nagyon örültünk, amikor a bizottság azt mondta, hogy igen, ők is gondolkoztak már ezen a Libében lefolytatott eszmecsere után, és ahogy a kollégám elmondta, a tanulmány eredményei alapján néhány tagállamban majd lebonyolítanak egy kísérleti projektet, majd erről a bizottság fog beszámolni. Nagyon sok maradt a nyitott kérdés, különösen ami a rendszerek működtetését, a műszaki kérdéseket illeti tisztázandó az is, hogy a kitűzött célokat nem lehetne más úton hatékonyabban elérni, hogy vajon a meglévő rendszereket nem tudjuk-e jobban felhasználni, hogy tényleg szükség van egy merőben új rendszerre, ahol teljesen új módon történik az adatok összegyűjtése. Ezek olyan pontok, amelyeket a tanulmány keretében meg kell majd vizsgálni. És természetesen remélem, hogy mi társjogalkotóként egyenlő jogokat élvezünk a tanácssal. Nagyon sajnálom azt, hogy a bizottság és a tanács között ez az egyeztetés pont február 7-én lesz. Hát ez egy olyan nap, amikor biztos, hogy nem tudunk Brüsszelben lenni, Strasburgi hétről van szó, de rossz, aki rosszra gondol. A bizottság azt mondta, hogy hát más időpont lehetetlen volt, hát nem tudjuk megítélni, hogy ez tényleg így van-e, de a bizottság felajánlotta, hogy előtte találkoznak velünk, és ezt az ajánlatot minden bizonyal el is fogjuk fogadni, és az észrevételeinket, tehát még február hét előtt majd megosztjuk a bizottsággal, hogy február 7-én már ezzel ismeretében tárgyalhassanak. A tanulmány kapcsán is itt nincs egyetem igen vagy nem a Smart Border csomagra. Egy jó alapokra, fundamentumokra van szükség, amikre fel lehet majd építeni az új rendszereket. A szakbizottságban elhangzó aggályok alapján foglalkozunk tovább a témával. A szakbizottsági vita után fontos, hogy el lehessen oszlatni ezeket az aggályokat, máskülönben ö, halott ez a Smart, Smart Border csomag, ezt valamennyien tudjuk, és ez nyilván, hogy senkinek nem érdeke. A finországi látogatás után legalábbis világossá vált, hogy szükség van intelligens határrendszerekre. Egy, ugye itt ez a pecsételés az útlevelekbe, ez egy őskori módszer, nagyon lassú, a műszaki fejlődés, a mai e, standardok alapján kell eljárni, erre mindenképpen szükség van, hiszen nagyon sokan e, lépik át a, ke- a külső határainkat, ez e, ilyen régi módszerekkel, ez már kezelhetetlen. A kérdés az, hogy milyen mélységű legyen ez az új rendszer, amely a gyors átkelés biztosítja biometrikus adatok. Ugye, hogyha a biometrikus adatokat gyűjtenek, akkor milyen adatokat legyen ez az iris eh, szkennelés, új lenyomat, igen, ha új lenyomat, akkor hány újról, és milyen gyorsan megy ez, egyáltalán lehet ezt eh, gyorsan csinálni, és ez egyáltalán korszerű módszere még. Schiphol repülőterén is láttuk, hogy már vannak új, új tervek, a most működő rendszeren túlmenően már létezik egy teljesen új technológia. A kérdés az, hogy akkor most mennyiben tervezzük meg ezeket a rendszereket pusztán a status quo alapján, tehát annak alapján, ami jelenleg létezik, vagy esetleg nem kellene pár évre előre tekinteni a jövőbe, hiszen itt olyan műszaki rendszerekről van szó, amelyek lehet, hogy mire eldöntünk ezekről, már el is avultak. A tanulmány ezeket kérdéseket is meg kell, hogy vizsgálja, el kell kerülni, hogy nehogy itt most e, jogszabály erejével építsünk ki már elavult rendszereket, messzebbre kell tekinteni, a műszaki lehetőségek terén is lehetőleg minél inkább up-to-date-nek kell lennünk. Még szeretnék arra is utalni, hogy időközben 13 segeri tagállam rendelkezik saját eh, határkibeléptetési rendszerrel, és számukra nagyon fontos, eh, hogy valamilyen hálózat jöjjön létre. Finországban is hallottuk, hogy jó, szép és jó, amit mi csinálunk, eh, nagyon jól működik, de természetesen azt nem tudjuk, hogy valaki aztán, aki elhagyja Finországot, az hova megy. És éppen ezért, mondják a finnek, szerintünk mindenképpen egy olyan rendszerre van szükség, ami lehetővé teszi, hogy nyomon tudjuk követni, hogy ezek a harmadik országból érkezők, mikor elhagyják Finországot, hova utaznak tovább az Európai Unióban, és hol lépnek ki, amikor majd elhagyják az Európai Uniót. Ezért ez a 13 ország, akik már rendelkeznek ilyen kibeléptetési rendszerrel, nagyon eltérő technikai megoldásokat alkalmaztak, és a kérdés az, hogy vajon ezek az országok hajlandók-e átállítani a rendszereiket egy közös rendszerre vagy talán a most már működő rendszereket kell kompatibilisé tenni az új rendszerrel. Hát itt óvatos kételjeimnek adnék hangot, Négy évvel ezelőtt itt a parlamentben már készítettem egy jelentést az európai e, autópálya használati díjrendszerekről, és ezek teljesen egymástól függetlenül fejlesztettek ki rendszereket, ezeknek az, azután az együttes működtetése nagyon nehéz. Majd e, ezt is meg kell vizsgálni a tanulmány keretében. Most elmondanám, hogy amit megvitat az eszmecsere után az azóta eltelt időszakban történtek, számomra azt jelzik, hogy mindenképpen szükség van entry-exit rendszerre. Nem lehet ezzel a kőkorszaki módszerrel, a útlevélbe való pecsételgetéssel már tovább élni, és hogyha megvan a javaslat, elkészül a tanulmány, lebonyolítjuk a kísérleti projektet, akkor a technika akkori legmagasabb színvonalán működő rendszert kell megvalósítani. De ahogyan a kolléga mondta, hogy van itt még egy szempont, költségbecslés, egy új költségbecslésre van szükség, mert a jelenlegi nem tűnt igazán reálisnak. Természetesen itt döntő a tanállamok pénzügyi helyzete is, hát ami nem, nem éppen ragyogó az adatvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, és az árnyék előadókkal még megvitattuk eh, a Smart Border eh, csomag kapcsán a biometriai adatok eh, gyűjtésének a kérdését is. A bizottságnak majd összeállítunk egy idézőkben egy kívánságlistát a javaslatainkból, itt az árnyékelődők javaslataiból is, ehhez az egész intelligens határ eh, csomaghoz, és a bizottság azután, bizottsággal ezt majd megvitatjuk, eh, még amikor február 7 előtt találkozunk a bizottsággal. Köszönöm szépen. Kérem a bizottságot, illetve a tanács elnökségét, hogy röviden eh, szóljanak hozzá ami a tanácssal folytatott ülés dátumát illeti, javaslom, hogy a LIBE titkársága küldje az Európai Parlamentnek és a bizottságnak el az anyagot, mert persze ez titkos, főleg a ö, bizottságnál, ö, és előfordulhatnak persze hibák, de reméljük a jövőben ez nem így lesz. Ö, a bizottság nevében kérem akkor, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen! Először is Frank Paul vagyok, és osztályvezetője a transeurópai rendszereknek és a Juliszával való kapcsolattartásnak. Az irreguláris vagy illegális migrációért is felelős vagyok. Korábban a Eurodec-kel foglalkoztam, a VIS-szel és a SIS-2-vel. Úgyhogy jól tudom, hogy mennyire összetett ez a vállalkozás, és nagy tisztelettel tekintek az elé, ami ránk vár. Biztosíthatom önöket arról, hogy a rendszerek kidolgozásakor levontuk a megfelelő következtetéseket, és ezt nyilván figyelembe is fogjuk venni a jövőben. Mindezek mellett a bizottság nagyra értékeli, hogy az Európai Parlament milyen figyelemmel kíséri ezt a csomagot, és hát nagyon rövid leszek. A jelentés készítők által elmondottakkal csak egyetérteni tudunk, és amennyire csak lehet, figyelembe fogjuk venni javaslataikat a tanulmányt illetően. A bizottság intézményi célok sérelme nélkül nyilván a társjogalkotók véleményét figyelembe vesszük, hiszen ez a záloga a sikerünknek a jövőben, hiszen tökéletesen meg vagyunk győződve arról, amit Szomer asszony is említett, erre mindenképpen szükség van. Ugyanis egyébként a jövőben nem sikerül megfelelően kezelnünk határainkat. Sajnálatos azonban, hogy a megfigyelő szót, az observert nem megfelelően használták. Elnézésüket kérem, meg kell mondanom, hogy a múlt héten kezdtem csak el az új feladatkörmet betölteni. Elnézésüket kérem még egyszer, és elnök asszony, ami február 7-ét illeti, hát ez egy nem jó választás volt, ez nem fog a jövőben újra előfordulni. Mindazonáltal már javasoltuk, hogy a jelentés készítőkkel amennyiszer csak szükség van rá találkozunk, hogy a véleményüket mindenképpen figyelembe vehessük, az asszisztensem is ott lesz. Én úgy tudom, hogy ezek legfőbb célja a szakmai jellegű eszmecsere, nem politikai jellegűek. Aztán utána nyilván figyelembe kell venni az intézmények feladatkörét. Nem csak ez az együlés lesz azonban, máskor is lesz a lehetőség, hogy a tanulmány tartalmáról lesz mit cserélhessünk önökkel. És remélhetőleg, amikor már világosabbá válik, hogy milyen hatája lesz ennek a tanulmánynak mindkét társ jogalkotót bevonjuk ebbe a folyamatba. Azt kérte, hogy rövid legyek, úgyhogy akkor a lényeget illetően talán ennyit szerettem volna elmondani, minden elhangzott véleményen egyetértünk, mindent meg kell vizsgálnunk, két dolgot elsősorban, főleg a költségeket, tehát a különböző környezetet kell figyelembe vennünk, mind költségvetési, mind pénzügyi lehetőségek szempontjából, illetve azt a tényt is, hogy szinte havonta vannak új fejlemények a tagállamokban. Új automatakapuk születnek, ez nagyon jó dolog, és egy elég jó költségvetési keretek között egyébként ugye ezt nem tennék meg a tagállamok, és nyilván ö, szeretnénk felhasználni minden jövőbeli ö, új ö, műszaki vívmányt is, amennyire csak lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, sok sikert kívánok az új feladatköréhez, és sok erőt. A görög elnökség nevében Katakalidis úr következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönöm a szót, mindannyiukat üdvözlöm. Mivel van görög tolmácsolás, szeretném megkérdezni, hogy anyanyelvemen szólhatnék-e. Tehát görögül. Először is kezdeném egy általános áttekintéssel a jelenleg folyó munkáról, legalábbis a tanács szintjén, de nagyon rövid leszek. Ahogy önök is tudják, ezeket a tervezeteket a bizottság márciusban hagyta jóvá, most pedig a megfelelő munkacsoportok tanulmányozzák a tanácsonban, mégpedig részletesen. A tanács már fölvette a kapcsolatot az Európai Parlamenttel a javaslatok keretében. Mióta átvettük az elnökséget, már két ülésre került sor tanácsosok szinten, igazság és belügyi nyitémában, és elsősorban azzal foglalkoztak ezek az ülések, hogy a megfelelő megközelítést tudjuk kialakítani annak érdekében, hogy a munkát előre vihessük a jogalkotói javaslatok terén. Az elnökség saját tervét is megfogalmazta, illetve vitára bocsátotta a bizottság javaslat alapján, amelyet mindannyian már ismernek. Ezen kívül a tagállami megjegyzéseket és javaslatokat is figyelembe vettük. Szándékunk az, hogy ez megvitatásra kerüljön, annak érdekében, hogy politikai szintű jóváhagyásra is sor kerüljön koreper szinten. Ennyit szerettem volna elmondani, hogy tudják, hogy most a tanácson belül milyen munka folyik. Egyébként az eddig elhangzottakkal egyetértünk, senki sem tagadja, hogy az Európai Parlamentnek társ jogalkotói szerepe van ezen a téren is. És azt hiszem, közös a célunk, hiszen ugyanazok a céljaink, annak érdekében, hogy sikeresek legyünk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm hárman szeretnének hozzászólni, én magam is, Koályó úr is, igen, még valaki, igen, igen, akkor négyen szeretnének hozzászólni, és lezárom az listát. Körkop úr parancsoljon. Thank you very much indeed. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány pontot szerettem volna felhozni ebben a témában. Először is, hogy általában nagyon támogatom ezt a szerintem nagyon fontos kezdeményezést. Szomer asszonytól hallottam, hogy látogatásokat is tettek. Én csak azt szeretném, hogyha biztosak lennénk benne, hogy a lehető legjobban támaszkodunk azok tapasztalataira, akiknek volt már dolguk intelligens határokkal. Gondolok itt az Egyesült Államok és Kanada közötti határa, ahol van néhány hasonló vonás, mint amiket mi itt most javaslunk. Nekem ez úgy tűnik, hogy ez egészében véve egy sikeres megközelítés lehet, de engem egy kicsit aggaszt az, hogy hol áll jelenleg a technológia, és hogy hogyan tudjuk azt felhasználni. És szeretném tudni, hogy az új technológiának betudható kudarcok, hiszen tudjuk, hogy voltak ilyenek katasztrofális problémák merültek fel, és nagyon sok pénzbe került ez, csak azok nyertek rajta, akik a szoftvercégeket futtatják. Csak azt szeretném, hogyha nem költenénk el hatalmas összegeket azért, hogy óriási fennakadásokat okozzunk. Nem dughatjuk a fejünket állandóan papírokba, de úgy tűnik, hogy a papír alapú belépés és kilépés rögzítés eléggé biztonságosan és megbízhatóan működött, viszont a számítógép olyan hibákat vét néha, amelyeket senki függetlenül a tapasztalatától nem tud kijavítani. És akármelyik példa is jut eszembe, mindenhol történtek ilyenek. Tehát én csak azt szeretném kérdezni, elnök asszony, hogy valóban megnéztük-e mások tapasztalatait a saját vizsgálatainkon kívül. Másodszor pedig törekedni fogunk-e arra, hogy figyeljük a technológia felhasználását, nehogy olyan rossz fényt vessünk magunkra, mint ahogy azt tettük a múltban néhányszor. Elnök, köszönöm Körkop nagyon jó elemzés volt, Keller asszony. Köszönöm. Természetesen a bizottság azt mondja, hogy a lehető legnagyobb mértékben figyelembe fogja venni a tapasztalatokat, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi az Európai Parlamentben és a LIBE szakbizottságban csak abba egyeztünk bele, hogy késleltetjük ennek a jogszabálynak az elfogadását, feltételezve azt, hogy elkészül majd az a tanulmány, ami egyenlő alapra helyez minket a tanácsa, Enélkül egyszerűen folytathatnánk a jogalkotási eljárást tekintet nélkül ezekre az eredményekre. Tehát jobb, hogyha ezt is figyelembe veszük. Kuratinski úr, amit ez a mostani eljárás nem úgy tűnik, hogy egyenlő félként kezelne minket. A tanácssal szorosan együttműködött a, a bizottság, de velünk nem működtek együtt. Mi csak hallomásból tudjuk, hogy volt már jó néhány találkozó a bizottság és a tanács között. És azt is csak hallomásból tudjuk, hogy Goratinszki úr január 15-17-én eljutatott egy anyagot a a tanulmányról, és ő azt állítja, hogy párhuzamosan a tagállamokkal az Európai Parlamentnek is elküldte ezt, de mi semmi ilyet nem kaptunk, és azt, javít, azt javasolnám, hogy ezt le, a lehető leghamarabb pótolja. A tanulmány hatájával kapcsolatban véleményeket gyűjtöttek be, és ez nekem nem tűnik valami professzionálisnak. Az ehhez kapcsolódó kísérleti projekt nagyon fontos szerepet fog betölteni abban, hogy hogyan fog majd kinézni a végeredmény. Tehát ez nem egy technikai jellegű munka, hanem ez a, az alkalmazási területet, a hatályt határozzák itt meg. Ráadásul ezt egy Strasburgi péntekre tűzték ki, amikor nem tudunk ebben részt venni, és ezért szeretnénk, hogyha ezt egy másik dátumra tűznék ki és a zöldek árnyék előadóját valószínűleg nem véletlenül hagyta ki a meghívóból. Remélem, hogy azért ránk is számít ott. Most meg, meg kell néznem, hogy mi a következő probléma, amit felírtam. Én nem hívnám kívánságlistának azt, amit eljuttattunk önöknek. Ez az, amit a parlament mindenképpen szeretné, hogyha önök figyelembe vennének például a hatástanulmány emberi jogok, alapvető jogok, amelyeket a több frakció is támogatott. Ezek nem egy megoldásra koncentrálnak, hanem egy széles palettára. A, a nem technológiai jellegű megoldások is benne vannak. Mindenfajta lehetőséget meg kell vizsgálni, és szeretnék részleteket hallani arról, hogy hogyan veszik figyelembe ezeket a nagyon részletes és folyamatosan frissített kéréseket. A bizottságunk és a parlament számára nagyon fontos, hogy ettől egy jótányit sem térjünk el. Azt hiszem nagyon fontos lépés az, hogy a jelentéstevők elküldték az anyagukat a bizottságnak, de azt hiszem, hogyha nem vesznek minket figyelembe, akkor feljebb emelhetjük a téteket, és a koordinátorok elé vehet, vihetjük ezt a kérdést. Tehát ha a bizottság nem tesz eleget a kéréseinknek, akkor ezt is megtehetjük. És gratulálok önnek a bizottsági új állásához. Bizonyára nehéz most még felvenni a fonalat az első napokban, de nagyon fontos számunkra, hogy ezeknek a kéréseknek eleget tegyenek. Köszönjük, Koelyó úr! Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlöm az elkészült tanulmányt! Azt hiszem, szükségünk van erre. Keller asszonynal egyetértek abban, hogy információ hiányunk van. És a parlamentnek így kellene döntéseket hoznia. Üdvözlöm ezen kívül azt is, amit Frank Paul úr mondott, vagyis, hogy az Európai Parlament figyelembe fogja venni a múltbeli tanulságokat, és azt hiszem, hogy ebben az esetben ez különösen, különösen hasznos lesz. Osztom Enzio úr szkeptikus megközelítését. Én inkább kételkedem abban, hogy erre a rendszerre szükség van, mint sem, hogy egyetértenék azzal. És Sommer asszony is azt mondta, hogy ez nem egy tanulmány, nem az a célja, hogy egy igen-nem választ adjon a parlamentnek, hanem úgy kell a tanulmányt elkészíteni, hogy minden problémánkra választ adjon. És ennek megfelelően kellene alakítani azt is, hogy milyen kérdésekre keres választ a tanulmány. Az első, hogy mit nyerünk ezzel. Szerintem, mivel már a kiinduló pont sem tiszta, az sem egyértelmű, hogy mit nyerünk ezzel az intelligens határellenőrzési csomaggal. Meg kell értenünk, hogy mi ennek a rendszernek az igazi hozzáadott értéke. A második kérdés a költség. És amikor a költségről beszélek, akkor a valódi költségekre gondolok. Tudjuk az előzetes számadatokat, szerintem már ezek is hatalmasak, de az SIS 2-vel való tapasztalataink alapján tudhatjuk, hogy ezek az előzetes számok mindig feljebb csúsznak még a végén. Tehát nem csak az első becslésekkel kellene törődnünk, tehát hogy mi, milyen költségeket látunk előre a, az indulásnál, hanem azt is meg kellene fontolnunk, hogy mik lehetnek a végleges költségek. A harmadik téma pedig az adatvédelem. Nagyon sok beszélő említette ezt, Szomer asszony is kitért arra, hogy az új technológia új kockázatok számára nyit ajtót. Ebben az ügyben az adatvédelmi tartalom nem olyasmi, amit másodlagosnak tekinthetnénk, ez egy elsődleges fontosságú kérdés, és ezért kellően komolyan is kell venni. Aztán itt van a tagállamok és az ő struktúrájuk, tehát mit fogunk megtartani európai szinten, és hogy milyen struktúra mentén zajlik majd az együttműködés a nemzeti adatbázisok között. Remélem, hogy a tanulmány legalább erre a négy alapkérdésre választ ad, úgy, hogy abból láthassuk, mi a helyes, mi a helytelen, mi az, ami biztonságos, mi az, ami kockázatos és így lesz majd alapunk a gondolkodásra. Ugyanis egy olyan dokumentum esetében, amelyel kapcsolatban már nagyon sok kétségünk van, mindenféle információ segít nekünk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Én vagyok az utolsó hozzászóló a listámon. Először is köszönöm az előadóknak a, azt, ahogyan dolgoztak, és azt gondolom, hogy ez a tanulmány több információhoz juttat majd minket. És szerintem még mindig nagyon is eldöntendő ez a kérdés, ami előttünk van. De legalább jobban tájékozottak leszünk, amikor meg kell hoznunk ezt a döntést. Van egy kérdésem a bizottsághoz. Egyetértek Kirkhope úr kétségeivel, én is osztom azokat. Ahogy korábban is mondtam, én még nem láttam olyan mega informatikai projektet, amelyik a költségvetésen belül maradt, és nem volt hatalmas kudarcokkal tele. Ha valaki tud ilyet, akkor nagyon szívesen meghallgatom, de tanulnunk kell a múltból, tanulnunk kell másoktól is. Tudjuk, hogy számos ilyen rendszer működik már a világon. Vannak intelligens határok, például az Egyesült Államok és Kanada között. De amennyire én tudom, egyik ilyen rendszer sem működik százszázalékos hatékonysággal. Különösen eh, az Egyesült Államokban eh, merülnek fel jelentős problémák. Tehát szeretném eh, tudni, hogy a bizottság milyen alapon gondolja azt, hogy mi jobban tudunk teljesíteni. Még ezt a parlamentet sem tudjuk megvédeni egy egyszerű laptoppal felszerelt hackertől. Tehát Tehát önök határozzák meg a kritériumokat a tanulmányhoz, de kell arra valami igazolás, hogy hogyan tudjuk elkerülni mindazokat a csapdákat, amelyeket az amerikaiak sem tudnak elkerülni. És szeretnék először is a kísérleti projektekről több információt hallani. Nem egyértelmű számomra, hogy ez mit jelent. Van egy olyan kísérleti projekt, amelyet jelenleg tagállamokban folytatnak. Nekem ez egyáltalán nem tetszik. Ez a nemzeti utas adatokról szóló adatbázis létrehozása európai pénzből. És ez ismét igazolásként szolgál majd arra, hogy egy európai rendszert hozzunk létre. Tehát valamennyit, bármennyit beszélünk is erről, nekem ez akkor sem tetszik. És azt gondolom, hogy Paul úr, amikor azt mondta, hogy a határokra nyomás nehezedik, és ezért akarják ezt az országok. De lehet, hogy van ennek más oka is, lehet, hogy más tényezők is felmerülnek. És ha egyszer arról beszélünk, hogy ilyen hatalmas összegeket költenénk el, akkor hivatalosan megkérem a bizottságot, hogy adjon nekünk áttekintést arról, hogy ki lenne a kedvezményezetje, mely iparágak szolgáltatnák ezt az infrastruktúrát és a szükséges felhasználói felületeket. Milyen vállalattal beszélt a bizottság? Van itt egy lobbista nyilvántartás is. És szeretném tudni, hogy milyen pénzügyi érdekek állnak a háttérben. És tudjuk, hogy nagyon sok esetben a a védelmi ipar és esetenként az amerikai védelmi ipar szolgáltatja ezeket a rendszereket. Tehát szeretnék biztosítékot kapni arra, hogy bárki alakítja ki és üzemelteti majd ezt a rendszert, nem az amerikai joghatóság alá fog tartozni, és egyáltalán nem Európán kívüli joghatósághoz. Itt adatvédelmi szempontokról beszélünk. A bizottságot kérdezem, de ha a bizottság itt most nem kíván válaszolni, akkor fogok hivatalos írásbeli kérelmet is benyújtani. Ezzel már van tapasztalatom. Tudom, hogy a, az érdekelt vállalatokkal már konzultáltak, hiszen nincsen több tízezer cég ezen a területen. Csak kevesen vannak, akik elég nagyok ehhez. Szeretném tudni, hogy melyek ezek a vállalatok, miről beszéltek velük, és azt is szeretném tudni, hogy milyen pénzügyi érdekekről van itt szó, és hogy hol van a jogi székhelye ezeknek a vállalkozásoknak. Az előadókat kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy először a bizottság válaszoljon a kérdésekre. Akkor Paul úr szó. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Kölkop úrnak válaszolnék először. Igen, valóban tisztában vagyunk azzal, hogy léteznek már ilyen rendszerek a világban hasonlóak, mint amit mi javasolunk az intelligens határ rendszerben. Említette az Amerikai Egyesült Államok Kanada határán működő rendszert, jártam ott, hasonlóan sok más határszakaszhoz is, de tulajdonképpen nagyon nehéz összehasonlítani a helyzetet, a mi helyzetünket az USA-kanadai határ helyzetével. Kanada Kanadából kilép, az beutazik az USA-ba. Ennek a két országnak tehát csak az adatokat kell cserélni, és ezt megteszik biztonsági paraméterekről szóló megállapodásban, amelyet eh, tavaly kötött meg az USA és Kanada. Ez nyilván érthető, hogy talán a mi <laughs> helyzetünkben ez nem lenne jó ötlet, hiszen itt mondjuk akkor Belarusszal kellene adatokat cserélnünk a kilépésről, belépésről, és gondolom Keller asszony is, és mindenki egyetért azzal, hogy ez nem lenne jó. Tehát nem teljesen összehasonlíthatók a helyzetek. De amit mindenképpen megtehetünk, és alaposan megvizsgáltuk a, a rendszert, megnéztük, hogy vannak ebben olyan megoldások, amelyeket mi is alkalmazhatunk, vannak-e olyan hibák benne, amelyeket pedig mindenképpen el kell kerülnünk. Minden nagy informatikai beruházás eddig katasztrófába torkollott, mondták önök. Tudok mondani egy példát, amikor ez nem így volt, és ebben én is részt vettem. Időben és költségvetés belül készült el egy rendszer. A, az EAS azért a VISZ azért nem készült el, mert egy tagállammal gondok voltak, de a költségvetés nem léptük túl és persze vannak olyan, voltak olyan beruházások, amikor egyiket sem tudtuk betartani, de azért, mert annyira módosították az egyes elemeit, hogy erre szükség volt. Nagyon komplex rendszereket nehéz időben és költségvetés rólépése nélkül elkészíteni, de levontuk a tanulságokat a múltból, és ez a kezdeményezés sikeres lesz. Körgop úr azt mondta, hogy nem szabad hibákat elkövetni. Hát hibákat biztos, hogy el fognak követni ilyen rendszereknél, ez elengedhetetlen, de nem ugyanazokat a hibákat, mint a múltban. Keller asszonynak is szeretnék válaszolni. Válaszoltunk a nekünk megküldött revérre, bár elismerem egy kis csúszással, a múlt héten léptem hivatalba, kevés volt az idő, az árnyék előadókkal kapcsolatos megjegyzését ellenőrizni fogom, hogy valóban a levére mindenki megkapta-e a választ közülük. Nagyon sajnálom ezt a február 7-i történetet, ezt a bakit, de tényleg logisztikai korlátok akkorák, hogy nem tudtuk ezt a megbeszélést máskorra szervezni. De ez csak az indulása ennek a követelményeket, kéréseket összegyűjtő folyamatnak és ezen a technikai ülésen elsősorban tagállami szakértők vesznek részt, akik elsősorban gyakorlati kérdésről beszélnek, biometrikus adatok feldolgozásának ideje, stb. És ők rendelkeznek azokkal az adatokkal, hogy a tagállamok eddig az otthoni kontextusban eddig mit, hogyan csináltak. Persze meghívás természetesen érvényes, tudom, hogy ez önök számára személyesen nagyon nehéz, de talán néhányuk asszisztens el tud jönni Brüsszelbe, és a jövőben az ilyen találkozókat csak úgy fogjuk megszervezni, hogy előtte mind a két társ jogalkotóval kapcsolatban fennálló nehézségeket figyelembe fogjuk venni. Coelho úr, valóban, ahogyan már említettem, az elmúlt egyik tanulság, amit levontunk, az pont az volt, amit ön is említett, amit ismer, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mi, a, mi még a hatály, ehhez kell a tanulmánya a pilotprojekttel kapcsolatban. Ma még nem tudom megmondani azt, hogy ez a kísérleti projekt pontosan hogyan fog kinézni, hiszen most folyik eh, a hatály meghatározása. És amikor majd elkészül a tanulmány, akkor fogjuk tudni, hogy hogyan fog kinézni a kísérleti projekt. De én semmiképpen nem egyfajta prototípust akarok eh, elkészíteni, nem, teszteljük le a különböző opciókat, tehát biometria, feldolgozás időtartama, sok kis gyakorlati kérdés, Eh, hogy mindez működik-e a gyakorlatban, ebben a környezetben. Majd a tanulmány eredménye alapján eh, fogunk elmenni néhány tagállamba, megnézzük eh, az ő rendszereiket, hogy ezek illeszkednek-e abba a környezetbe, amit most tesztelünk, és utána megvizsgáljuk majd az eredményeket. Ez lesz a garancia az önök további eszmecsei számára is, hogy amit mi itt a jogalkotási folyamatban papírra vetünk, az a gyakorlatban is működni fog. És azt is garantáljuk, hogy ez nem lesz egy pénzügyi kaland, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe fog ez végül kerülni. Ugye a koncepció működik, a gyakorlatban ezt is bizonyítanunk kell, és azt is, hogy végrehajtható az egész projekt. Végezetül az utolsó kérdésére elnök asszony, nem beszéltem, nem tárgyaltam egy vállalattal sem az intelligens határellenőrzési csomagról. Igen, volt egy cég, akik segítettek nekünk évekkel ezelőtt a hatásvizsgálattal kapcsolatban. A Ulysses volt, ez egy nagyon jó ismert informatikai cég, és garanciákat akarnak tőlünk, hogy jövőben sem fogunk együtt dolgozni olyan váltókkal, amelyeknek az USA-val vannak kapcsolatai. Nos, a közbeszerzésre vonatkozó WTO szabályokat be kell tartanunk, ez jogi kötelezettség. Ez azt hiszem világos válasz volt az ön kérdésére. Azt hiszem mindenre reagáltam. Talán még volt néhány megjegyzés adatvédelem, emberi jogok kérdéskörében. Én úgy tudom, hogy nagy részben a hatástanulmány ezekkel már foglalkozott. Hogyha bármilyen e, változást meg kellene vizsgálni, hiszen e, már nem érvényes az adatvédelmi része a hatás tanulmánynak, közben változott ugyanis a koncepció. Ha ez így lenne, akkor ezt természetesen megint meg kellene vizsgálnunk. Köszönöm. Elnök, igen, hát nem csak a WTO szabályoknak kell megfelelnünk, amikor kiválasztjuk a szállítót, hanem az európai adatvédelmi szabályoknak is meg kell felelnünk, és itt nem a Patriot Act alapján járunk el. Előadók közül ki kíván először szólni? Szomerasszony. Köszönöm. Hát, túl sok mindent nem tudok ehhez már hozzátenni. Örülök annak, hogy a bizottság készen áll a jó együttműködésre, és hogy nem fog olyasmi előfordulni, mint most ezzel a február 7-i eh, időponttal. Itt egyenrangú partnereket kell elismernie bennünk, tehát mi a tanácssal egyenrangú felek vagyunk, társ jogalkotó az Európai Parlament. Ezt most már a bizottság is észrevette. A tanács sem örülne annak, hogyha observernek, megfigyelőnek degradálnának minket, amikor együttdöntési eljárásról van szó. Köszönöm a bizottságnak a elhangzott ígéreteket, jelentkezni fogunk, és még február 7-e előtt megállapodunk majd abban, hogy mikor tudunk találkozni. Nagyon jól tudunk együttműködni Jenszú úrral, de én az árnyék előadókat is szeretném bevonni, a többi frakciót, ez nagyon fontos, hiszen nagyon transzparensen szeretnénk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel és minden aggályt figyelembe akarunk venni. Kirchhoff kollega, aki azt mondta, hogy Európán túl is vizsgálódnunk kellene, nézzük meg, hogy mi a helyzet a kanadai-amerikai határon. Nos, a bizottság képviselőjének itt igaza van, ez egy olyan helyzet, ami nem hasonlítható össze százszerzékosan az európai helyzettel. De természetesen Henciu kollega és én is nagy örömmel ellátogatunk Kanadába is, az USA-ba is, hát persze a költségvetési szakbizottságtól is függ ez. Nem tudom, hogy a választások előtt ez sikerül-e, talán inkább az unión belül nézzük majd meg még egy határt. Köszönöm, Henci úr! tájékoztatnunk kell önöket, hogy én már jártam a kanadai-amerikai határon, ugyanis tagja vagyok az EU-Kanada delegációnak, és így volt alkalmam ellátogatni erre a határra. Nincs sok hozzátenni való, egy-két dolgot jeleznék a bizottságnak. Most ugye tisztáztunk szinte mindent, hogy mi a feladatunk. A legfontosabb talán az, hogy a bizottság elfogadta, hogy a mi szerepünk, státuszunk nem megfigyelő, hanem társjogálkotó. Az elnökasszony is ismertette a követel, követeléseinket, hogy a kérdéseinkre a bizottságnak mindig egyenes válaszokat kell adni. Köszönöm az együttműködést Szommer asszonynak. Ő nagyon jól, pontosan érti, hogy mi a célunk, hogy az intelligens határokról szóló csomag egy sikertörténet legyen és a kollégák véleményét is mindig figyelembe fogjuk venni. Világosá vált számomra, hogy az intelligens határ jogalkotási csomag sorsa még nagyon bizonytalan. Hát igen, ezek akkor unclear borderek, nem csak smart. Ezzel lezártuk ezt az ülés. Január 30-án csütörtökön találkozunk legközelebb. 9 órakor délelőtt és délután 3-kor, és utána Február 3-kor találkozunk Strasbourgban. Bronsz úr kíván még szólni. Ha csak nem értek félre valamit, akkor már, már is elnézést kérek. A január 3. ülés nem szerepelt az eredetileg megtervezett ülések között. Hogyha ez így van, akkor a következőt mondanám. Olyan ülések, amelyek nem szerepeltek a tervben, nos, ez biztos, hogy kevesen vesznek majd részt az ilyen üléseken, és ugyanígy, hogyha ilyen elszigetelt félnapos ülések vannak, azokra is nagyon kevesen mennek el. Ezt tudom, én is, nekem is 800 fontba kerül majd a repülőjegy, hogy el tudjak jönni el az ülésre. És ugye megszakad a szívem, hogyha nem tudnék továbbra is itt jönni, mert kérem ne sírjanak, hogyha ez így lenne. De, de nagyon zokognánk, bronzúr. úr. Szomer asszony, én is szeretném elmondani, hogy mennyire boldogtalan vagyok attól, hogy egyre több bizottsági ülést tartunk Strasbourgban. Ez szinte már, mintha ez lenne a szokványos dolog. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem így van. Nem szabad, hogy eh, rendszeresen bizottsági ülések legyenek. Sőt, egyáltalán nem lenne szabad bizottsági ülést tartani Strasbourgban, csak egészen kivételes esetben. Eh, szerintem ezt fel kell vetni, és tiltakoznunk kell ez ellen. Remélem, hogy meg fog változni ez a helyzet. Egyetértek mind a kettőjükkel. Én is úgy érzem, hogy a LIBE üléseinek a tervezése, finoman szólva, még sok kívánivalót hagy maga után. Egy egyre több új ülést pakolnak rá már egyébként is zsúfolt programra, és megőrülünk, és ugyanakkor meg nem használjuk ki nagyon hatékonyan az üléseket. Tehát nézzünk körül, hogy hányan vannak itt ma, és hányan voltak tegnap az ülésen teljesen elvesztem már abban a rengeteg e-mailben, ugye, hogy e, jutoznak, törölték őket, lerövidültek az ülések. Ugye ma kilenckor itt voltunk, pedig 3 10 kezdődött az ülés. Hát biztos vagyok abban, hogy 35 e-mail egyikében, amit megkaptunk, ez benne volt, de hát valamilyen nagyon elfoglalt emberek vagyunk. Úgyhogy kérem, hogy a szakbizottság elnöké felé, titkárság felé is továbbítsák mindezt. Kezeljenek ki már, kezeljenek bennünket egy kicsit kedvesebben, hogy jól tudjuk végezni a munkánkat. Most pedig tényleg bezárom az ülést. Az elnök azt hogy kedvesen megköszöni a tolmácsok munkáját. Jövő héten találkozunk.